Az elnök. Köszönöm. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Rövid szünet után az ülés folytatódik. Az első napirendi pont a bizottság nyilatkozata az albániai helyzetről. Bevezetésképpen felkérem Stefan Füle biztos urat hogy a bizottság nevében tartsa meg előterjesztését. please commissioner. biztos úr köszönöm szépen elnök úr tisztelt képviselők köszönöm hogy meghívtak ma hogy beszéljek albániáról bár európában Albánia a 20. század nagy részében elizolálódott, most Albánia nyitott és hozzáférhető ország. Egy európai perspektívával rendelkező országá vált. Ma Albánia azonban politikai válságban van. A tirannai fejlemények, január 23-ai fejlemények tragikusak voltak, csak így a politikai harcok is, amelyek négy haszontalan halálesetet okoztak, amelyeknek nem volt oka. Meg kell változni a tónusnak, meg kell változni az önpusztító belső harcoknak, a politikai válságot meg kell oldanunk. Ez közös felelőssége a politikai vezetőknek Albániában. Ezt akarják, ezt várják el az albán állampolgárok is. Igazuk van. A demokratikusan megválasztott képviselőknek az a feladat, hogy képviseljék az állampolgárokat, és demokratikus kompromisszumot találjanak. Elnök úr, hogyha a válság megoldása belügyi megoldás, mi külső megfigyelőként meg kell tegyünk mindent, hogy elősegítsünk egy ilyen megoldást. A külszolgálat igazgatója, Miroslav Flajcsák kétszer ellátogatott Tiranába, hogy találkozzon az ellenzék vezetőjével és a kormányfővel, és nagyon örülök annak, hogy ma itt ül mellettem. Az üzenete a főképviselő részéről és részemről egyértelmű volt először is vessenek véget az erőszaknak, és ö, vizsgálják ki a január 21-i haláleseteket. Ezeket a vizsgálatokat az igazságügyi szerveknek kell elvégezni függetlenül politikai beavatkozás nélkül másodszorban. Vessenek véget a rágalmazásoknak és az állami intézmények aláásásának harmadsorban indítsák be újra a politikai párbeszédet. Ismerjék el, hogy felelősség terheli önöket, hogy Albániában pozitívabb jövőt teremtsenek. A közeljövőben ez azt jelenti, hogy együtt kell biztosítaniuk a szabad, igazságos, átlátható helyi választásokat. És negyed sorban kezdjék meg a 12 két prioritás végrehajtását, amelyet a 2010-es országjelentés tartalmaz a bizottság részéről. A kormánynak és az ellenzéknek együtt kell működnie. A politikai vezetők és az állampolgárok pozitívan reagáltak Miroslav Lajcsek látogatására. Föl kell használnunk ezt a pillanatot, hogy a válságot lehetőségé alakítsuk át. A két albán vezető. Rájuk most nagy figyelem irányul, de mégis nem tudnak kiegyezni. Az európai jó akarat és segély azonban nem helyettesítheti az albán vezetők közötti párbeszédet. Reméljük, hogy aktív részvételünkkel áthidalhatjuk az akadályokat, de ezt nem tehetjük meg, hogyha nem látjuk az igazi elkötelezettséget. Albánia európai jövője fontosabb kell, hogy legyen, mint az egymás iránti bizalmatlanság és a párt viszályok. Nincs idő arra, hogy mindenki részrehajló harcokat folytasson, mindenkinek be kell tartani a kopenhágai kritériumokat. Az interaktív politikai párbeszédet és a működőképes parlamentet biztosítani kell, csak ez az elfogadható út. A következőt javasoljuk Albánia számára, új perspektívát, a tanácsi végkövetkeztetéseknek és a kopenhágai kritériumoknak megfelelően. Egyértelműen beazonosítottuk ezeket a 10 es országjelentésben ezt a 12 prioritást, amelynek végrehajtása lehetővé teszi Albánia számára, hogy megkedhesse a csatlakozási tárgyalásokat az Unióval. Ez a 12 prioritás többek között magában foglalja a demokratikus intézmények működésének és a politikai dialógusnak a működését, a jogállamiságot, az igazságszolgáltató szervek megreformálását, a szervezett bűnözés elleni harcot és az emberi jogok biztosítását. A 12 kritérium és a kopenhágai kritérium nem csak politikusokat érinti, ezek kézzelmérhető hasznot hajtanak az albán állampolgárok számára az albán állampolgárok érdekei kell, hogy a legfontosabbak legyenek. Ezeket a prioritásokat alakítsuk európai keretté, és vegyük fel a harcot a jelenlegi albán kihívásokkal. Ezért teszem Berisa miniszterelnöknek a januári tüntetések előtt egy héttel levelet küldtem. Egy úti tervet vázoltam föl, amely a 12 prioritáson alapszik, célja az, hogy kihúzza Albániát a jelenlegi válságból. Mindnyájan láttuk a rákövetkező eseményeket. Nincs azonban még késő. Ha látjuk, hogy valóban elkötelezettek, hogy használják ezt az európai keretet, hogy legyőzzék a politikai harcokat, akkor pozitívan reagálunk. az LP-nek e is kulcsfontosságú a szerepe. Önök, mint politikusok, egyértelmű üzenetet küldhetnek a politikus társaiknak. Egyértelmű, egységes üzenetet a házból és az unióból. Készen állunk a támogatásra. Ha ezt megteszik, akkor mindenki Albániában elgondolkozna azon, hogy mi lenne a legjobb megoldás. Hogy használjam ki ezt a lehetőséget, elnök úr, tisztelt képviselők. Felhívom az albán miniszterelnököt, Berisa urat. Hozzon létre egy befogadó politikai környezetet Albániában. A civil társadalom, szervezetek és a politikai élet használt szolgálna az európai integráció. Rama úr, a szocialista párt vezetőjének felelőssége, hogy biztosítsa, hogy pártja konstruktív ellenzékként szerepeljen, amely élvezi a jogokat, de felelősséget is vállal ebben a befogadó politikai környezetben, amit szeretnénk Albániában viszont látni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Thank you. Com- És most a képviselőcsoportok nevében felszólalóknak adom meg a szót mindenekelőtt az európai néppárt képviselőcsoportja nevében michael gahler képviselő úrnak két perc áll rendelkezésére. köszönöm szépen tisztelt elnök úr liebe kollegen herr kommissar! kedves kollégák biztos úr! Köszönjük szépen az egyértelmű szavait, azt hiszem megértettük. Azt gondolom, hogy Albánia csatlakozási folyamata kezdetén nagyon fontos, hogy a demokratikus intézmények működjenek. A parlamentben kell, hogy a demokratikus fejlemények folyanak. Az állampolgárok hozzák létre ezt az intézményt, ezt nem helyettesítheti az utca, és semmiképpen sem úgy, hogy Ráma úr ezt január 21-én megpróbálta. Felszólítom a szocialista ellenzéket, hogy együttműködjön a parlamentben, és ott zajjanak le a politikai események. Vállalják fel a felelősséget, ami az ellenzékiséggel együtt jár, használják ki a lehetőséget, hogy a Parlamenti Vizsgáló Bizottság konkrét javaslatokat tessen a jövőre nézve. Léteznek ebbesz javaslatok arra, hogy hogyan lehetne javítani a választásokon. Ezért nagyon fontos, hogy a szocialisták együttműködjenek. Ráma úr itt Strasbourgban, ahogy hallom, azt mondta, hogy május 8-án a helyi választásokon részt vesz. Ezt üdvözlöm, és remélem, hogy létre is jön. Rama úr úgy tűnik, hogy hallgat a jó szocialista tanácsokra és más frakcióval folytatott megbeszélésekre is. És tudom, hogy sokan a mi frakciónkból is Albániában aktívak, és támogatják ezt az befogadó politikai társadalmat, amit a biztos úr is említett. És úgy gondolom, hogy így hozzájárultunk ahhoz, hogy Albániának jó jövőt biztosítsunk. Köszönöm. Socialisti demokrat Democrat rog pe domnul deputat Adrian Severin are la dispoziție două minute. Adrian Severin képviselő kollega a Szociális frakció nevében két percet kap. Ladies and gentlemen. Elnök úr, elnök úr hölgyeim és uraim! bizonyal nevezhetjük az albániai politikai helyzetet egy elakadt helyzetnek. Egyesek erre szokos eszközök köz folyamodtak, mások nem, de a válságnak úgy látszik nincs vége. A parlament tavaly egy állásfoglalást fogadott el, mely felhívja az albániai politikai erőket, hogy egy politikai megoldást tárgyaljanak meg, a válságot orvoslandó, és egy nemzeti minimum konszenzust alakítsanak ki. Ezt az állásfoglalást a politikai erők is, meg különösen a kormány figyelme kívül hagyja. Hasonlóképpen hasonló sorsra jutott az Európai Bizottság ajánlása, meg a tanács ajánlása. Ezt sem veszi figyelembe az Albán fél mostanáig. Megengedhetetlen, hogy a gyülekezési jog és a tiltakozási jog gyakorlása egy korrupcióba merült ország esetében államcsínként kerül megnevezésre. Az is elfogadhatatlan, hogy az állami intézmények, az elnökség, a főügyész hivatalát alássa a kormányfő nyilatkozata. Az is elfogadhatatlan, megengedhetetlen, hogy azok, akik lőnek a civil tüntetőkre, a nemzet hőseiként nevezik meg, és amnestiát ígérnek neki új helyhatósági választások lesznek nem sokára a jelenlegi körülmények között. Ez politikai próba lesz minden párt, minden politikai szereplő számára. Azt kérjük Füle biztostól és Lajcsák főigazgatótól, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy a nemzetközi megfigyelése és támogatása ennek a választásnak megvalósuljon úgy, hogy az szabad és méltányos legyen, vagy legalábbis mérhető legyen, hogy mennyire méltányos és szabad. Támogatjuk a bizottság, a bizottság által vázolt módszertant és Füle urat, és támogatjuk Lajcsak úr tevékenységét. Fel kell kérnünk minden politikai erőt, hogy vessen véget a válságnak, hiszen az alternatíva az, hogy Albánia ismét elszigetelődik, és meghiúsul az európai útja. Köszönöm szépen, Vömolcumim! a liberálisok és a demokraták szövetsége nevében marietje schaake kisasszony fog felszólalni két percben. Köszönöm, elnök úr. Füle, biztos úr, képviselőtársam, nagyon érdekes napot ülünk Albánia kapcsán. Most beszéltem nemrég a két politikai vezető erő képviselőivel, és megbeszéltük, hogyan lehetne az országot előrevinni, hogyan lehetne kilépni ez elakadt helyzetből minden állampolgár érdekében, leküzdve a felvett bűnözést, a korrupciót, fiataloknak munkahelyeket teremtve és kilátást teremtve. Egyik sem tudott válaszolni erre a kérdésre. Inkább egymásra mutogattak, ez fontosabb számukra úgy tűnik. A politikai elit sokkal inkább magával foglalkozik, mint a néppel Albániában. Elnök úr, nem kell kifejtenem ön előtt, hogy mennyire nehéz meggyőzni választóinkat az Európai Unió bővítésének fontosságáról. A, az ALDE is szeretné hogy a, a Nyugat-Balkán országai is elfoglalnák méltó helyüket az EU-n belül. Úgy gondoljuk az Európai Unió értékközösség is, amely megosztottság múltját maga mögött hagyva egy közös jövőt épít. Fel kell hívjuk az albánhatóságokat is, hogy ezt kövessék, ne a múlt árnyaiba keveredjenek bele, hanem a jövő felé próbáljanak előrelépni. Rá kell mutatni, hogy főleg az ő felelősségük az, hogy az állampolgárok javát szolgálják, és ne tagadják meg az albán állampolgároktól az európai jövőt, mert nyilvánvaló, hogy a politikai válság megakadályoz minden előrelépést. Új választások lesznek májusban, folynak az előkészületek, minden politikai párt kell, hogy támogassa ezeket, és üdvözlöm azt a javaslatot, hogy az EU játszon aktív szerepet a választások méltányos szabad megszervezésében. Ám a demokráció hosszú út, és az egy ember egy szavazaton túl arra is szükség van, hogy a jogállamiság érvényesüljön, demokratikus intézmények működjenek, és a kisebbségek jogai érvényesüljenek. A demokrácia nem arról szól, hogy a győztes mindent visz. A, egy hosszú út az EU csatlakozás felé vezető út, amely mentén komoly választás, vállalásokat kell tegyen az albán fél, és teljesítenie kell a vállalásait ahhoz, hogy az EU tagság felé léphessen. Nem szépen képviselőnő, most pedig a Zöldek és az Európai Szabad Szövetség nevében Márié Cornelissen asszony kap szót négy és fél perc áll rendelkezésére. Voorzitter, de crisis in Albanië. Elnök úr, az albán válság nem újdonság, nem januárban kezdődött a, dem- a tüntetők elleni erőszakkal, és nem is 2009-ben, amikor a szocialista párt bolykottálta a parlamentet a választásokat követően. Nem a válság a politika kultúra válsága. Bolykottok, eh, éjségsztrájkok, tüntetések, ezek teljesen normális politikai eszköznek számítanak az albániai belpolitikában. A korrupció eh, ma mindennapi élet részévé vált, ez nagyon messze áll attól, amit mi szeretnénk látni egy olyan országban, amely komolyan gondolja azt, hogy az Európai Unió tagjává válik egy felelős kormányzatot és parlamentet szeretnénk látni, olyan rendőrséggel, amely valóban a polgárokat védi, és az értékeiket védi szolgálja. De mindkét oldalon van tennivaló ahhoz, hogy előrelépjenek Albániában. Azt kell biztosítani, hogy a parlament vállalja a felelősségét, és valóban az emberek érdekében tevékenykedjen. Azt kell várnunk tőlük, hogy megtegyenek mindent annak érdekében, hogy a januári történtek megismétlődjenek. Természetesen egy független vizsgálatra van szükség, amely megállapítja, hogy mi történt januárban, mi volt az oka, és kemény kézzel kell eh, lecsapni a korrupcióra is. A kormányzatnak is megvan a maga felelőssége, hiszen a januári eh, erőszakot el kell kerülni a jövőben, és szeretnénk, hogyha eh, tisztességes eh, felválasztásokra kerülne sor májusban, és érdemi, valódi parlamenti vita folyna, és végre napirendre tűznének olyan fontos kérdéseket, mint a foglalkoztatás. Amikor Füle biztos úr novemberben azt mondta, hogy nem léphetnek tovább, amíg nem javul a belpolitikai helyzet. Ezzel átütötte a labdát az Albán térfélre, most ott pattog, azonban Lajcsek úr egyáltalán nem biztos, hogy le tudja ütetni mindkét váltot a tárgyalóasztalhoz, és áttörést érhet el. Én azért reménykedem, és remélem, hogy E, keményebb eszközök nélkül is lehető, lehetséges ez, mégis akárha szankciókat is meg kell fontolnunk, hiszen nem fordulhat elő ilyen, mint ami januárban történt. A szankció persze nem szabad, hogy veszélybe sodorja, bármilyen módon hátrányos helyzetbe hozza az albán polgárokat. Fontos, hogy a polgárok, ne a polgárok ellenében lépjünk fel, bármit is teszünk a vízum liberalizáció esetében is fontos azt garantálni, hogy a visszaéléseket eh, kizárjuk. Eh. A fontos eh, az IPA pénzek megfelelő felhasználását biztosítani kell, illetve a fontos beruházások, illetve támogatások során is tudunk nyomást gyakorolni a, a kormányra, de remélem, hogy nem kell ilyen eszközökhöz folyamodnunk, és remélem, hogy Lajcsek úr is sikerrel jár az albánok érdekében is. Köszönöm. Cselönő, most pedig a konzervatívok és a reformerek nevében Charles Tenok képviselő úr szól hozzánk két és fél percben. Elnök úr, biztos úr, hogyha Albánia előre akar haladni, és az EU tagjává akar vállalni, akkor konstruktív, demokratívabb és érettebb párbeszédet kell folytatniuk. A múlt hónapi demonstrációk az instabilitást jelzik. A bizottság felül akarná vizsgálni azt, hogy az albán állampolgárok vízummentesen utazhatnak az EU-ba, hiszen a vérontás után a Schengeni övezetbe beutazást felül kellene vizsgálni. Albánia továbbra is nem teljesíti az EU elvárásait, él a szervezetbűnözés, az igazságszolgáltatás gyakran a politikusok manipulálják. Baris, Berisa miniszterelnök úr beleavatkozott a letartóztatásokba, azzal a felkiáltással, hogy állam csinyál küszöbön. Edi Ráma szocialista pártjának az a döntés, hogy a parlamentet bolykottálják egy állítólagos csalás miatt, csak jobban alásta Albánia stabilitását. Az EU bizalmát nem lehet fokozni az instabil államban. Ez az instabilitás most ahhoz vezet, hogy a NATO is átgondolja, hogy fel kellett volna venni Albániát, ahogy ezt tették két évvel ezelőtt. Fel kell tenni a kérdést, hogy talán túl hamar tették ezt. Figyelembe véve az albán helyzetet, szkeptikus vagyok a stratégiai prioritásokat illetően is. Az iszlám konfederáció teljes tagja Albánia, és a lobbyjuk az ENSZ-ben ennek érdekeit szolgálja, és blokkolja az emberi jogi döntéseket. Tagjaik Albániában és Törökországban is aktívak, és a sáriát akarják az alomberi jogok alapjaként tekinteni. Ma Albániának fel kell ölelnie a nyugati értékeket, és nem szabad a sárja jogot elfogadnia, hiszen az Emberi Jogi Bíróság ezt embertelennek minősítette. Úgy tűnik, hogy Albánia szekuláris világ jelenleg, de az albán vezetőség csak a közel-keleti pénzek miatt csatlakozott ehhez a muzulmán szövetséghez. Most pedig Nikolaos Kountis képviselő urat kérem három perces hozzászólására az egységes európai baloldal és az északi zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégánk, biztos úr! Az volt a reményem, hogy másfél évvel az albán választások után végre megoldódott volna az albán helyzet. Az volt a reményem, hogy az Európai Parlament javaslatai alapján figyelembe vették volna azt, amit mondtunk. Meg voltam róla győzetve, hogy motiválhatjuk Albániát, ha akarják az albán állampolgárok, hogy megoldják a politikai problémákat és a demokratikus problémákat is. Sajnálatos módon nem így történt. Hogy ki felelősebb, nem tudom, ezt nem nekünk kell eldöntenünk, majd az albán nép ezt eldönti. Sajnos azonban romlott a helyzet. Nagyon sajnálom, és gyászolom a január 21-i áldozatokat. Láttuk az erőszak kicsúcsosodását, hogy lábbal tiporják a demokratikus és emberi jogokat. Meg kell büntetni a felelősöket. Nem tudom elrejteni, hogy aggódom a helyi választásokat illetően, amelyek májusban kerülnek megrendezésre. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy minden garancia helyén legyen, hogy simán folyanak ezek a választások, minden politikai erő részt vehessen ebben a gyakorlatban, hiszen nagyon összeegyeztethetőknek kell lenni a nemzetközi törvényekkel ezeknek a választásoknak. Segítenünk kell a parlament részéről, az unió részéről, és egyetérek Füle úrral, rugalmasaknak kell lennünk, segítenünk kell. És nem szabad, hogy párt érdekeket és politikai barátságokat vegyünk figyelembe. Nem mi fogjuk megoldani az albán problémát, ez az albán népnek, az albán politikusoknak a feladata kell, hogy legyen. Nem értek egyet azzal, hogy hiányoznának az intézkedéseink hiszen ezek az intézkedések az albán állampolgárokat büntetnék, és semmi eredményük nem lenne. Én úgy gondolom, hogy az unió intézményei most egy ilyen országgal tárgyalva, mely nem sokára beléphet az EU-ba most be kell, hogy lássuk, hogy az intézkedések, amiket tettünk, késleltetik az albán előre haladást. És kedves kollégák, felelős politikát kell folytatni az albán vezetőknek, csak így a politikai párbeszéddel, józan párbeszéddel oldhatjuk meg a helyzetet, nem intézkedésekkel, nem azzal az elvel, hogy a győztes visz mindent. Az albán politikusoknak ezt kell elfogadniuk, így születik meg a megoldás, és így érhetjük el, hogy Albániában ne legyenek komoly problémák. Olyan problémák, amelyek a gazdasági válság eredményei, amelyek lesújtott a Görögországra és Olaszországra, a szomszédos országokra, pedig ezek az országok előtte amennyire tudtak segítettek Albániának. Tehát most a politikai felelősség, a politikai párbeszéd az, amely vezérelve kell, hogy legyen a vezetőknek, hogy gyors kiold, megoldást találjanak. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Bastian Belder képviselő urat kérem két és fél perces hozzászólására a Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoport nevében. Köszönöm, elnök a 90-es években jó néhányszor jártam Albániában, és rengeteg tehetséges fiatallal találkoztam, és úgy gondoltam, hogy egy ilyen országnak valóban fényes jövője kell, hogy legyen. Egy nyári egyetemen is jártam, ahol albánok, albán tudósokkal, akadémikusokkal is tárgyaltam fontos kérdésekről. Olyan emberekről beszélünk, akik jól érzik magukat a, a hazájukban, de mi, mi van azzal, hogy az Európai Uniónak nem biztosítani kell azt, hogy megoldást találjanak Albániában, és persze könnyű azt, könnyen mondani, mint megcsinálni, de fontos és sürgető kérdés ez, és reméljük, hogy az albánok, az albán polgárok erre képesek lesznek, azért csak sikert, sok sikert kívánhatok a tárgyalásokhoz. Van egy másik fontos kérdés is, a tiranai történésekkel kapcsolatban. Volt egy csoport fiatal albán lány, akik Európába készültek, eh, hogy illegális prostitúcióban vegyenek részt. Az Európai Unió és az Európai Bizottság hogyan kíván, kíván fellépni az illegális eh, prostitúció ellen? Úr, végül a eh, független képviselők csoportja nevében

a demokratikus intézményrendszer helyreálltása szükséges. köszönöm a figyelmet. köszönjük szépen és most a többi bejegyzett felszólalások következnek mindenekelőtt eduard kukan képviselő úrnak adom meg a szót két perc erejéig. köszönöm elnök úr! elnök úr biztos úr kedves kollégák! A politikai válság Albániában már túl régóta tart. Igen, nem megrekedt valami, hanem mély politikai válságról van szó. Ez árt az ország jó hírnevének, és gátolja európai jövővel kapcsolatos ambícióit. Nem szabad, hogy engedjük, hogy tovább tartson a politikai válság. Közös üzenet közvetítésére van szükségünk, hogy Albániát jelölt országként szeretnénk nyilvántartani, de a politikai feleknek politikai megoldást kell találni, a törvény tisztelete mellett az alkotmány alapján demokratikus intézmények segítségével borzasztó régóta próbálkoztunk segíteni, megoldani a problémát, anélkül, hogy bármi kézzelfogható eredményt értünk volna el. Elítéljük azt az erőszakot, amelyre a Tiranai utcákon került ö, sor január 21-én a tüntetések során. Négyen haltak meg ö, az események során, ezt ki kell deríteni. Májusban önkormányzati választások lesznek Albániában. Ez megint csak jó tesztje lesz a demokráciának az országban. Eljön majd az a pillanat, amikor a politikai vezetőknek garanciákra kell törekedniük, biztosítani azt, hogy a választások nem további feszültséget és mélyebb válságot hoznak. Végezetül, elnök úr, hangsúlyozni kívánom azt, hogy milyen fontosak a politikai üzenetek és javaslatok, amelyek Füle biztos úr bevezetőjében elhangzottak. Az Európai Parlament legpozitívabb hozzájárulása a jelenlegi helyzetben az kell, hogy legyen, hogy a javaslat mögé álljon teljes súlyával, és közös üzenetet közvetítsen az összes albán politikai pártnak. Köszönöm. Köszönjük szépen, képviselő úr. Hannes Svoboda képviselő urat kérem két perces hozzászólására. Thank you very much. Köszönöm szépen. Füle biztosnak szeretném megköszönni mindazt, amit ma e, elmondott, és köszönöm a szerepvállalását is. Szeretném megköszönni kollégámnak is azt a Mecsek úrnak is azt a szerepvállalást, amit mutatott, és úgy gondolom, hogy ebből a vitából egy közös hozzáállást láthatunk, hiszen megpróbálunk ebben ilyen számára megfelelő megoldást találni. Egy kicsit szkeptikus voltam ezen vitával kapcsolatban, hiszen attól féltem, hogy majd a két nagy politikai frakció egy-két dolgot fog majd egymás fejehez vágni, de azt látom, hogy mindkét oldal ugyanazt a állásorolás, ugyanazt a pozíciót foglalja el. Azt szeretnénk, hogy végre kijusson az ország ebből a válságból. Belder kollégámnak mondom azt, hogy én láttam, hogy milyen lelkesedés volt ott a fiataloknál, és hogyha semmi nem lesz ebből, akkor ez egyfajta csalódás lesz. Úgy gondolom, hogy az Albán vezetés nem igazán tud megfelelni az emberek elvárosa, elvárásainak. Nagyon fontos az, hogy most mindannyian azt mondjuk itt az Európai Parlamentben, hogy próbálják meg az albán pártok megtalálni a közös hangot és a megoldást megtalálni. Úgy gondolom, hogy mindkét fél kész arra, amit Ódi úr is elmondott, hogy nagyon fontos csak az, hogy a választást megvalósítsák úgy, hogy az átlátható és megfelelő legyen. Úgy gondolom, hogy a helyhatósági választásokra is sok megfigyelt kellene küldenünk, hiszen ez egy kezdőpont lehet Albániában. Albániának erre van szüksége, hogyha Albániában nem változik semmi sem, akkor Albánia elszigetelődik, ezt nem szeretnénk, mi azt szeretnénk, hogyha Albánia megtalálná az utat Európa felé. Köszönjük szépen frakcióvezető helyettes úr, most pedig Stanimir Ilcsev képviselő úr szól egy perc erejéig. Köszönöm, elnök úr! Hadd mondjam el már a legelején, az albán társadalom, az albán nép, egy kicsit furcsa, de kérem, ne értsen félre, ö, sajátos ö, kultúrájuk, ö, hagyományaik, történelmük van, és eddig meg is őrizték ö, ezeket a jellegzetességeket, és ö, a politikai folyamatokat is egy kicsit ö, ilyen módon tekintik. Úgyhogy kreatívaknak, rugalmasaknak kell lennünk, és invenciózusnak. Úgy gondolom, hogy nem csak a két szemben álló politikai tömb vezetőivel kell kapcsolatokat tartanunk, hanem a nem hivatalos vezetőivel is az albán társadalomnak. Nagyon sok jó dolog elhangzott ma a sírjáról és egyéb sajátosságokról, de három alapvallás van, az ortodox, a katolikus és az iszlám. Ezeknek igen erőteljes vezetőik is vannak, a civil társadalmak is, úgyhogy tartsuk velük a kapcsolatot. Ulrike Lunácsek képviselőasszonynak adom át a szót, három perc áll rendelkezésére. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim, én is szeretnék köszönetet mondani Füle úrnak, illetve e, Lágycsak úrnak, amiért megpróbálják megtalálni a kiutat, és e, támogatják ezt az országot e, az EU irányába. Örülök annak, hogy nem alakult ki egyfajta olyan vita közöttünk, mint Albániában a politikai pártok között. Ezt nagyon sajnálatosan tartottam volna a parlament számára. Az intézményes válság, amelyet Albánia megél, az egy olyan krízis, amely a politikai élet krízise. A szóbeli erőszakból valóban tetlegesség lett az utcákon, ezt valóban meg kell vizsgálni, meg kell vizsgálni azt, hogy ki a felelős ezért. Úgy gondolom, hogy ez veszélyezteti Albánia útját az Európai Unióba, és hogy Füle biztos hogy is elmondta, itt arról van szó, hogy a politikai ellenfelek Albániában látják azt, hogy az albán nép nevében kell fellépniük, ezt kellene látniuk, és az Európai Uniónak abban kell segíteni, hogy ki tudjanak lábolni, lábalni a politikai válságból, és ne hibáztassák állandóan egymást, és be kell látniuk azt, hogy ők maguk is tehetnek valamit azért, hogy a helyzet megváltozzon. Ez nagyon szükséges. Meg kell nézni azt, hogy ki kezd... Úgy gondolom, hogyha nem kell megnézni azt, hogy ki a hibás, ki kezdte ezt, ennek nincsen helye. De hogyha igaz az, hogy Rema úr, ahogy bejelentette, valóban szeretne részt venni a helyhatósági választásokon, akkor én ezt üdvözlöm, hiszen ez egy jel arra, hogy talán így a helyhatósági választások már átláthatóan és megfelelő módon fognak lezajlani. Nagyon sokat támogattuk Albániát a parlament részéről is, és azt kérdezném biztos úrtól, sőt arra szólítom fel a bizottságot, hogy remélhetően nem azzal foglalkoznak, nem azon gondolkodnak most, hogy megszüntessék a vízummentességet Albániával szemben. Remélhetőleg ez nem fog bekövetkezni. A másik kérdés az az, hogy milyen lehetőségek vannak még, hogyha a két fél nem tud megállapodni. Egy lehetőség lenne, hogy Cornelissen kollégám is elmondta már, az IPA keretén belül ezt nem a kormánynak kell kezelni, hanem hogy a bizottság veszi át az IPA kezelését, vagy az IPA alapokat be is lehetne fagyasztani, viszont ezt a lakosság szenvedné meg. Milyen fajta megoldást, milyen fajta lehetőséget látnak, hogyha nem sikerül dülőre jutni a két félnek? Az Európa Tanács, amely a szervkereskedelemmel foglalkozott, Albániát is megelmítette. Tudják-e, hogy megvan-e a készség arra, hogy az Albán titkosszolgált, az Albán igazságszolgáltatási részt vegye? Jaroszláv Vaská képviselő urat kérem másfél perces felszólalására. Pán predsedajúci, od všeobecných volieb v roku 2009 Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! 2009-es választások óta Albániában feszültségek vannak a választási eredmények miatt, amelyeket választási manipuláció eredmények tartanak sokan. Ráma pártja Berisát nem csak azzal vádolja, hogy a választásokat manipulálta, hanem azért is hibáztatja, mert rosszabb alatt az emberek életkörülményet nőtt a korrupció. Január 21-én 20 ezer tüntető vett részt a tüntetésen, és azt követelték, hogy lépjen vissza a miniszterelnök. A rendőrség könygázzal lépett fel, és három ember vesztette életét, és több mint százan megsérültek. A rendőrségi beavatkozás brutalitása valóban nagy volt. A demokratikus országokban a választások döntenek arról, hogy milyen kormány kerül hatalomra, és nem pedig a korrupt rendőrség. Hogyha Belisha elfelejtette azt, hogy vannak demokratikus elvek, akkor már nincsen helye a hivatalában. Nem szeretnénk Európában olyan diktatúrákat látni, nem szeretnék olyan országokat látni, ahol nem képesek átadni a hatalmat, és ezért eh, mindenképpen... ...időt, mert már mindjárt évfél van, nem akarom félbeszakítani önöket. Következik eh, Doris Pák asszony, aki két perces hozzászólását fogja megtartani. Herr Präsident, Herr Kommissar! Elnök úr, biztos úr, Lajcsak úr, kedves kollégák, amiről ma beszélünk, ez nem január 21-én kezdődött, és ezért fel kell tennünk a kérdést, és öntől is kérdezem ezt, hogy az Európai Bizottság és más nemzetközi szereplők miért nem oltották el a tüzet akkor, amikor még csak parázslott, tehát 2009 közepén. A 2009-es választások a legjobbak voltak ez idáig, és egy olyan választási törvényen alapultak, amelyeket a szocialisták, és a demokraták együttesen konszenzus alapján fogadtak el. Ez valóban újdonság volt Albániában. A választási megfigyelők, mindenki, minden résztvevő korrektnek tartották a választást. A, a kormány alakítás is valóban újdonság volt. Két olyan ö, fél állt össze, akik korábban egyáltalán nem bírták egymást. Két ellenséges testvér állt tehát össze, és az volt a céljuk, hogy Albániát előre vigyék. A NATO-ba is beléptek, azonban a tagjelölt státusz nem kapta meg Albánia az EU-ban. Azonban az ellenzék hirtelen rájött arra, hogy mégsem jó volt jó ez a választást, és azt követelték, hogy nyissák ki a választási urnákat. Tehát milyen kormány tudná megnyitni a választási urnákat, egyik sem, el kell menni vagy a választási bizottsághoz, vagy pedig az alkotmánybírósághoz. Voltak tiltakozások, éjségsztrájkok, nem működtek egyet a parlamentben, ez nem lehet, és ezt meg kell nevezni. Nem lehet mindent egy kalap alá venni. Azt kérném, hogy mondják el azt, hogy hol vannak a legnehezebb pontok, mert az elmúlt időben mindig arról beszéltek, hogy nyissák meg a választási urnákat. Ez nem lehet, mert az alkotmány értelmében ezt nem lehet megtenni. Akkor így kellett volna tárgyalni, és utána minden éleződött, és ennek négy ember, ezt négy ember életével kellett megfizetni. Azt szeretném, hogyha Lajcsák úr vagy ön Füle úr segítenének az embereknek abban, hogy jobb jövő legyen. Köszönöm szépen. Bostináró képviselő urat kérem másfél perces hozzászólására. Domnul Bostináró veló. Thank you very much, Chairman. Mr. Commission. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, üdvözlöm nyilatkozatát, és hangsúlyozni szeretném Válcsák úr hozzájárulását is ahhoz, hogy megoldásokat találjon a drámai helyzet megoldására. Tunéziában, Egyiptomban tüntetések vannak, ahol szembeálltak a helyi diktátorokkal, akiknek a végén el kellett hagyniuk az országot. De nem olyan módon, ahogyan a médiák közvetítették Tiranából a kivégzéseket is. A tüntetések csak államcsínt képviseltek, amit az ellenzék vezetett. Albánia elnöke, a fő ügyész és a titkosszolgálat vezetői is Perisász úr vezetése alatt kerültek kinevezésre. Kérem, mondják meg nekem, most már szocialisták? Vagy valami, valami baj van Berisa úrral? Aztán csak egy-két mondatot szeretnék idézni Thomas countryman aki az Egyesült Államokban elutasította azt, hogy januárban nem államcsíny következett be. Hatékonyan kell fellépnünk, csak az Egyesült Államok és a NATO, akik a két albán felett tárgyalásos megoldásra próbálják kényszeríteni. De minden kollégámhoz fordulnék, Kérem, ne egy oldalon közelítsék meg a kérdést. Nagyon fontos, hogy mindkét félre nyomást gyakoroljanak, és végezetül megoldásra kényszerítsék őket. Úgyhogy eddig csak az egyik fél mutatkozott késznek az Európai Parlamenti állásfoglalás és a 12 ön által is említett javaslatot végrehajtani, ahogy biztos úr is említette. Az Európai Parlamenti állásfoglalásra kellene alapozni, és a 12 feltételre, amit említett korábban, szem előtt tartva, hogy teljes megalapodás nélkül mindkét fél részéről Albánia európai integrációs folyamata szinte teljes mértékben befagyhat. Köszönöm szépen. Kérem, tartsák be az időt, hölgyeim és uraim. Antonia, Antonio Cancian képviselő urat kérem két percet. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm szépen önnek is, biztos úr, teljes mértékben támogatni tudom mindazt, amit ma elmondott nekünk Albániával kapcsolatban. Meg vagyok arról győződve, hogy Albánia egy olyan ország, amelynek európai perspektívája van. És mindenképpen tagjelölt országá kell válnia. A tiranai események kicsit visszavetették Albániát néhány évvel. A 90-es évben is voltak hasonló tüntetések, ismerjük ezt a fajta erőszakot, és pontosan ezért aggódunk az ország jövője miatt. A helyszínen láthattuk azt, hogy milyen nehéz helyzetben van az ország. Láthattuk ezt akkor, amikor legutóbb a dél-európai, dél-kelet-európai delegációval az elmúlt évben május 3-án és 4-én ott jártunk. Akkor nem sikerült végleges állásralást elfogadnunk, az igazi problémákat még meg sem említettük, ez pedig a munkanélküliség, vagy a szociális szenvedés, és ez nagyon nagy nyugtalanságot okoz ezért minden módon azt kell garantálni, hogy legalább az alapvető szabályokat betartsa a kormány, illetve az ellenzék. Garantálni kell azt, hogy a következő választás demokratikusan és transzparensen menjen végbe, és arra kell ösztönözni, hogy a helyhatósági választások így zajlanak le, a politikai helyzet így talán erősödhet. Meg kell említeni Albánia előrelépéseit is az elmúlt években. Európának ezt meg kell említenie. Köszönöm szépen. Koppa képviselő asszonyt kérem másfél perces hozzászólására. Κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη ανησυχία παρακολουθούμε τα Köszönöm szépen. Valóban agasztana bennünket az albán fejlemények, drámai fejleményeket láthattunk a tüntetéseken, emberek haltak meg, sérültek meg a rendőrséggel történt összecsapás után. Fel kell lépni, ez egy olyan krízis, amely már befagyott, és mindannyiunknak felelőssége van ezt illetően a kormánynak. Természetesen meg kell értenie a nép üzenetét az országnak működőképes kormányra van szüksége, jogállamra, fel kell lépni a korrupcióval szemben, ennek kellene a prioritásnak lennie a kormány esetében. Hogyha úgy gondolják, hogy az emberek úgy gondolják, hogy nem megfelelő a kormány, az EU-nak mindent meg kell tenni ennek érdekében, hogy helyreállítsa a nyugalmat az országban, és mindannyian segítenünk kell ebben. Úgy vélem, hogy azt is látnunk kell, hogy milyen felelőssége van a kormánynak, és nem csak az ellenzéket kell hibáztatni a krízisért. Úgy vélem, hogy fontos az, hogy a politikai párbeszédet ismételten megkezdjék, és megoldást találjanak a, alkotmányban. Köszönjük szépen, végül pedig az előjegyzett felszólalók között Buzutil képviselőrat kérem két perc áll rendelkezésére. Köszönöm, elnök úr. Amikor az Albán helyzetet tekintem, általánosságban szomorú vagyok, mert visszagondolok saját hazám történetére a 80-as években, úgy 30 évvel ezelőtt, amikor hasonló helyzet alakult ki Máltán is. nagy megosztottság, nyomás, feszültségek és még erőszakos cselekmények is bekövetkeztek, és egyáltalán nem voltam rá büszke. Hasonlóképpen úgy gondolom, hogy az albán állampolgárokat nyilván elszomorítja a jelenlegi helyzet hazájukban, és ők sem igazán büszkék arra, ami éppen most történik náluk. Ma nagyon büszke vagyok a hazámra, mert képesek voltunk stabil, demokratikus és mindenek fölött európai családtagként kialakítani a helyzetet, és csak azt kívánom, hogy Albánia is elérje célját, stabil ország legyen, és az európai család tagja. De nyilvánvalóan, amíg a két vezető párt ebben az országban makacsú ragaszkodik a kialakult helyzethez, nem fogja elérni céljait. Ez nagy kár, és igaz, az Európai Unió megtesz mindent. Most szabadítottuk fel például a vízunkényszer alul az albán állampolgárokat. De Albániának is meg kell tenni mindent ennek érdekében, mind a kormánynak, mind az ellenzéknek. Másfajta politikát kell követniük érett és felelősségteljes politikát az albán néppel szemben. Olyan politikát, amely egységet teremt az országban. Nem mi akarjuk megmondani az albánoknak, hogy mit tegyenek, csak azt akarjuk elmondani nekik, hogy meg kell találnia Albániának az utat az európai családhoz. Hozzászólók következnek mindenek előtt Ibrisagics asszonyt kérem, egy perc áll rendelkezésére. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Még akkor is, hogyha már évek óta tart a krízis, Albániában igazán most élesedett ki a helyzet, és az Európai Uniónak közvetlenül kellett fellépnie, és nagyon jól lépett fel az EU Füle úr, illetve Lajcsak úr fellépésével. Megmutattuk azt, hogy Albánia nem áll egyedül a problémáival, és azt is tudjuk, hogy ez, ezek a fejlemények Albánia hitelességét fenyegették itt. Nem az igazságosságról vagy igazságtalanságról van szó, hanem arról van szó, hogy politikai párbeszédet kell folytatni nem szabad egy oldalt támogatnunk kizárólagosan, hanem azt kell mondjuk, hogy a májusi helyhatósági választás jel lehet annak irányába, hogy milyen irányba halad Albánia. Balcsitis képviselő urat kérem egy perc áll rendelkezésére. Köszönöm szépen, biztos úr. Szeretném magam is visszhangozni a korábban felszólalt képviselők aggájait. Az Albán helyzet aggasztó, és nem csak Albánia jövőjét, hanem a régió jövőjét is eh, beárnyékolja. Tavaly azt mondta az EU, hogy úgy gondolja, hogy Bosznia-Hercegovina eh, jól halad előre liberalizálta a vízumrendszert, azonban néhány hónappal később politikai eh, problémák merültek föl, és emberéletek eh, vesztek el. Eh, hasonló a történet, úgy látjuk, hogy Albánia esetében is bizony kudarcos bizonyos próbatételeknek a teljesítése. Úgy gondolom, hogy a balkáni régió valamennyi országában szolidáris magatartásra van szükség, a régió integrációját kell segíteni és a stabilitást. Most pedig Böszeszku Eléna képviselőnőt kérem, Verog a komissára. Köszönöm szépen, elnök úr! A januárvégi helyzet Albániában azt mutatja, hogy bizonyos határokat nem szabad áthágni a politikában a hatalmon lévő párt és az ellenzék közötti összetűzéseknek halálos áldozatai voltak. És demokratikus államokban sajnos ilyen jellegű vitákat nem az utcán kellene folytatni, hanem a parlamentben. Aztán az ellenzék megtért, megtámadta az épületet, hogy átvegye a hatalmat, ez eléggé sajnálatos tény, és elfogadhatatlan is. Ezért szeretnék az ellenzék vezetőjéhez szólni Albániában. Vissza kell térniük a parlamenti vitákhoz, a 2009-es választások teljesen korrektek voltak, és a politikai pártoknak tiszteletbe kell tartani a, nép, a akaratát. Veszélyeztetni az állami intézményeket nem megoldás. Köszönöm a figyelmüket. Képviselő úr, Papa Nikolau képviselő úr következik. Egy perc áll rendelkezésre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! A következőket szeretném elmondani. Lehet valamilyen fajta növekedés látni Albániában, több mint 2%-os növekedés láthatunk 2010-ben, Albániában 2011-ben már 3%-os növekedéssel számolnak. Ez jó, azonban a szociális feszültség még inkább nő, és nem pedig csökken. Biztos úr, a növekedés nem adja azt az érzést a, az albánoknak, hogy jobban élnének, sőt, pont ellenkezőleg egyre nagyobb a csalódás, egyre inkább félnek egyre inkább nő a kivándorlás ebből az országból. A 90-es években ezt láthattuk mi is Görögországban. Tehát nagyon nehéz ez a jelenlegi helyzet, és Európának most külpolitikai segítséget kell nyújtania, és nagyon is erőteljesen kell fellépnie. Gyakorlati példákat kell adnunk az országnak, hogy a növekedést ki tudják használni. Köszönöm szépen. Végül, de nem utolsó sorban, Söflin professzor urat kérem, egyperces hozzászólására. Szót, elnök úr biztos úr most angolul folytatom. Uh, the situation in albania finds itself uh, in is best described. nos gyakorlatilag albániában polgári hidegháború folyik amely bukó repülésbe viszi az országot mind a baloldal, mind a jobb oldal úgy gondolják, hogy uh, úgy kell irányítani az országot, ahogy annak idején a kommunista párt irányította az országot. Nagyon nehéz a helyzetet valamiféle demokratikus színezettel ellátni, hiszen uh, ebben a kontextusban a kizárólagos hatalom nagyon is racionális döntés. Uh, mi lehet a megoldás? Nos, valóban a katarzis lehet a megoldás, ez azonban drámai konfliktusok útján történhet csak meg. Köszönöm szépen a pontosságát is, képviselő úr. Ezzel a ö, hozzászólások befejeződtek, és felkérem Füle biztos urat, hogy összegezze a hallottakat. Uh, uh, köszönöm szépen elnök úr képviselők szeretnék köszönetet mondani ezért uh, a nagyon aktív vitáért és mielőtt megosztom önökkel a végkövetkeztetéseimet hadd térjek rá két kérdésre amelyeket a vita során felvetettek a képviselők az elsőt Bernard úr eh, tette föl, erre írásban is eh, válaszolni fogok, hogy az elsődleges fókuszt meg tudjam tartani. Eh, a, volt azonban egy második kérdés, amire szóban szeretnék válaszolni. Gondolkozunk-e szankciókon? Nos, nem. Nem gondolkozunk szankciókon. És miért nem? Nos, a bővítés során a feltételesség nagyon méltányosan és nagyon egyértelműen működik. Hogyha a partner teljesíti a feltételeket, akkor tovább léphet, e, a bővítés során végül beléphet az Európai Unióba, ha nem teljesíti a követelményeket és a feltételeket, akkor lelassul a csatlakozási folyamat, sőt, akár le is állhat az. Sajnálatos esetben ez az a végső ár, amelyet ebben az esetben nem csak a politikusok fizetnek meg, hanem a polgárok is, annak az adott érintett országnak a polgárai is megfizetik ezt az árat. Elnök úr, képviselők, a főképviselő és jó magam minden erőfeszítést tovább fogunk vinni, hogy elősegítsük az albán többség és ellenzék közötti párbeszédet Világosan látjuk, hogy ezt hogy kell intéznünk, de szükségünk van az önök támogatására is abban, hogy a fő ellenzéki párt vezetője és az Albán miniszterelnök megértsék az üzenetünket. Ez vezethet oda, hogy az ország ki tud lépni a politikai válságból és európai integrációja felé tud lépni. Az Európai Unió elkötelezte magát amellett, hogy valamennyi nyugat-balkáni ország az Európai Unió tagjává válhat idővel, emellett továbbra is kitartunk, feltéve, hogy az országok megfelelnek bizonyos követelményeknek. Albániának sürgősen meg kell valósítania azt a 12 eh, kulcskövetelményt, amelyet meghatároztunk, alapvető demokratikus elvekről van szó, megfelelően működő parlamentről, a hatalmi ágak elválasztásáról, a méltányos választások lebonyolításáról van szó, és a jogállamiságról. Mindez csak akkor lehetséges, hogyha a jelenlegi politikai helyzet alapvetően pozitív irányba mozdul el és teljes mértékben konstruktív politikai párbeszéd indul Albániában, amely valamennyi állami intézmény tiszteletben tartja, hiszen Albánia polgárainak olyan vágyai és óhjai vannak, amelyeket figyelembe kell venni, és Albánia vezetőinek ma kell intézkedniük népük érdekében. Az Európai Unió készen áll abban, hogy segítsen köszönjük biztos úr reméljük hogy az albániai válság megoldódik ezzel a gondolattal rekeztem be a vitát és térek át a következő napirendi pontra bulgária nyilatkozata a bizottság nyilatkozata következik a bulgáriai lehallgatási botrány ügyében mindenekelőtt andris piebalgs